Először is a biztonsági feltételeket kell teljesíteni, és utána tudjuk majd folytatni a már elindult projekteket Észak-Maliban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dáli biztos úr. A vita végére pedig benyújtjuk. A módosítókat az ECR, az EFT, a Zöldek, az SND, az ALDE, az EPP és a GUE frakciók tették meg. A vitát ezzel lezárjuk a szavazásra a következőkben kerül sor. A következő a Fülöp-szigeteken a büntetlenség néhány esetéről fogunk be- beszélni. Szánetki kollega kapja meg egy percre először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Nem először fordul elő, hogy az Európai Parlament az emberi jogok védelmében fel kell, hogy szólaljon Ázsia ezen régiójában, és ebben az országban kifejezetten. Ez azt jelenti, hogy nem egyszeri előforduló helyzetről van szó, épp ellenkezőleg. És azt is jelenti, hogy nincsenek eszközeink. Erről kell beszélnünk. Vannak példák arra, amelyek bizonyítják, hogy erőfeszítéseink pozitív eredményekre jutottak. Gondoljunk csak Egyiptomra. Reménykedhetünk tehát abban, hogy a Fülöp-szigetek kapcsán is a helyzet javulni fog, ha közbelépünk. Az ottani helyzet elfogadhatatlan emberi jogi szempontokból, hiszen az emberi jogokat sértik, és fontos, hogy erről beszéljünk a politikai megosztások mellett. Köszönöm. Köszönöm, Czárneszki kollega. A következő két perc Romeva Ruédáé. Köszönöm szépen, elnök úr. Tény, hogy a törvényellenes gyilkosságok, eh, elhorcolások 2010 óta folyamatban vannak. Mégis a kormány a büntetlenség ilyen súlyos bűncselekmények esetében problematikus. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a különböző tanukat, akiket megtaláltak, azokat segítsék, és a tanúvédelmi program erősítésével biztonságokat garantáljuk. Ezzel hozzájárulunk a végrehajtási képességek erősítéséhez is. Számos gyilkosság történik, de mégis, ahogy kollégák is elmondták, sokkal többet kell tenni azért, hogy megvédjük a védőket is. A kínzás és a gyanúsítottak törvényellenes fogvatartása szintén feltárásra kell, hogy kerüljön. Ez is a 2009-es nemzeti terrorellenes törvény sértő cselekedet. A családok, az eltűntek családjainak hozzá kell férni a megfelelő orvosi eredmények adataihoz, és kártérítésben kell ők. A katonai és rend, rendőri szerveket helyi szinten erősíteni kell, és fel kell osztatni a félkatonai szervezeteket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy ez nem új helyzet. Évek óta napi renden van ez. Az új kormánytól azt vártuk, hogy új formában jár majd el, de addig, amíg nem sikerül eredményt látnunk, addig valószínűleg újra meg újra meg kell, hogy tárgyaljuk ezt a problémát ebben a teremben a következő években is. Köszönöm szépen Rovaira Rueda kollega, Óland kollega a következő. Köszönöm, elnök úr. Bár az elmúlt években a politikai erőszak a Fülöp-szigeteken egyre erősödött, a gyilkosságok és eh, az ismert tanúgyilkosságok arra ösztönöznek minket is, hogy a, a fellépjünk eh, a gyilkosok büntetlensége ellen. Bakvina elnök hangsúlyozta, elkötelezett az emberi jogok iránt, a jó irányítás és a korrupció elleni harc iránt, és eh, szervei a kormányzat is ugyanígy tett. Én magam is ösztönzöm őt és a Fülöp-szigeti kormányzatot, hogy tegyen meg minden lépést annak érdekében, hogy megvédje az embereket a folyamatban, az érintetteket a folyamatban lévő ügyekben, megvédje az újságírókat, emberi jogvédőket. A korábbi törvényellenes gyilkosságok és eh, kényszer eh, elhurcolások, valamint a kínzások esetét ki kell eh, deríteni különösen a 88 áldozatot követelő mataui tömeggyilkossággal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Ojuland kolléganő, most Posszert kolléga kap szót. Elnök úr, 72 magánhadsereg és a büntetlenség kultúrája elég borzalmas állapot. Már az is katasztrofális, hogyha államok, demokratikus államok halálbüntetés vezetnek be, de hogy magánhadseregek tegyék ezt, az ellen minden erővel fel kell lépnünk. Ismerjük az Akinó kormány fáradozásait, ezek a fáradozások már meghozták első gyümölcseiket is. Azonban eh, a fáradozásokat mindenképpen erősíteni kell. És ez elsősorban azt jelenti, hogy a tanúvédelmi programot kell intenzívebbé tenni a magánhadseregek kapcsolatban állnak a titkos szolgálattal, korrupció köti össze őket. Éppen ezért a korrupció felszámolása lenne az egyik legfontosabb célkitűzésünk. A Fülöp-szigeteket lépésről lépésre vissza kell vezetni a jogállamisághoz. Egy nagyon szép, nagyon gazdag ország ez, nagyon fontos partner az Európai Uniónak, és éppen ezért a jogállamiság az óra követelménye. Köszönöm szépen, Pozer kolléga. Most Verzsia kolléga nő, másfél perce kapszol. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. A Fülöp-szigeteken a civil szervezetek további kivégzésekről, erőszakos eltűnésekről, kínzásokról és politikai gyilkosságokról számolnak be, többek között újságírók ellen. Az ilyen erőszakos cselekményeknek a száma ugyan csökkent az elmúlt években, de a riporterek határok nélkül beszámolója szerint még mindig nem tűntek el teljesen. Tehát a korrupció még mindig él, és a különböző milíciák még mindig remekül működnek. A Magintenói mészárlás óta 30 újságírót öltek meg, és pár folyamatban van a per ennek a mészárlásnak az esetében, de ez mégsem halad megfelelőképpen. Annak ellenére, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság római statútumát már ratifikálta a Fülöp-szigeteki kormány. És az is teljesen elfogadhatatlan, hogy az ilyen ügyek tanúi, mint például Esmail uh, Amil Enog, úgy halljanak meg, hogy egy láncfűréssel megkínozzák őket, és utána megtalálják az illető megcsonkított holttestét. A célkitűzés természetesen az, hogy a Fülöp-szigeteken megfelelő igazságszolgáltatást tudjunk biztosítani, és az erőszakos eltűnések megszűnjenek. A program elindult, de én kétlem, hogy ez sikeres lenne. Köszönöm szépen, Verziászka eh, kollega. A frakciók nevét való felszólalások sorát lezárjuk, és Préda kollégának adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sajnálom, hogy a Margide Naoi eh, tan, gyilkosság, tömeggyilkosság tanúi eltűntek, illetve többüket megölték azért, mert egyszerűen, mert a régió egyik lányához tartoztak. Véleményünk szerint a Fülöp-szigeti állam feladata az lenne, hogy a felelősöket a bíróság elé vigye és megvédje a szemtanokat egy tisztességes eljárás keretében. Nagyon sajnálom kollégákhoz hasonlóan, hogy 34 újságíró is meghalt a 2009-es tömeggyilkosság során. Az új Fülöp-szigeti kormány feladata, kötelezettsége, hogy védje az újságírókat annak érdekében, hogy munkájukról, hogy munkájukat végezhessék. A Fülöp-szigeti államnak fel kell lépnie a korrupcióval szemben. Egy olyan korrupcióval szemben, amely lehetővé teszi a büntetlenséget. Köszönöm szépen Préda kollega, Krecsú kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai vitánk a 2009-es tömeggyilkosság már harmadik bűncselekményével kapcsolatos. Nőket, újságírókat, szemtanúkat öltek meg. Ezt nem lehet folytatni. Nem szabad ilyen szörnyű bűncselekményeket büntetlenül hagyni. To- addig, amíg további emberáldozatok is esnek. A Fülöp-szigeteken nagyon fontos, hogy a korrupt rendszert is felszámolják Védeni kell az újságírókat. Aggodalomra ad okot, hogy jelenleg a különböző klánok magán katonaságának a fenyegetései egyre nőnek, a szegénység, korrupció oly mértékű, hogy átlátszik az, hogy a demokrácia csak egy színfal. Köszönöm szépen Krecsú kollégának. Sáke kollega egy percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A Fülöp-szigeti elnök kijelentette, hogy prioritás a szegénység és a korrupció elleni harc, és hogy fel fog lépni az emberi jogsértésekkel és a büntetlenséggel szemben. Örüljük, hogy a római alapszabályt a Fülöp-szigetek is ratifikálta. Most ezeket a szavakat végre valóra kell váltani a cselekvés és eredményeké aggódunk a Fülöp-szigeti büntetlenség miatt, megölik a tanukat, az újságírókat, és nagyon szomorú, hogy a Fülöp-szigetek lett a média szempontjából az egyik legveszélyesebb ország. Védeni kell mind az ügyészeket, bírákat, ügyvédeket, mind pedig a tanúkat az ilyen érzékeny perek benne végre kell vetni a törvényellenes gyilkosságok, elhurcolások, gyilkosságok és kínzások büntetlenségének. A kormánynak el kell végezni ezt a, a feladatot. Nem szabad a félkatonai szervezetekre támaszkodni. Az ENSZ rendkívüli eh, raportőre az országban jár az emberi helyzet felmérésére. Az Európai Uniónak segíteni kell minden olyan programot, amelyet 10 millió euró értékben 2012-15 periódusa e hibák felszámolására szántak. Köszönöm szépen Sáke kollega, Paska kollega a következő egy perc. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, szerintem két oka van a Fülöp-szigeteki helyzetnek, a gyenge államhatalom és az állami hadsereg, a kormányzat és a titkos szolgálat összefonódása a magánhadseregekkel. Azonban együtt kell működnünk az állami szervekkel, hogy megtaláljuk a kivezető utat. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kijutni. A civilizált világban elképzelhetetlen, hogy az állami hatalom magán hadseregekre bízza az állami rendészeti feladatokat. És ezek a magánhadseregek, paramilitáris egységek nem felelősek a tetteikért. A kormányzat pedig igen legyen felelős a tetteikért. kínó elnök pedig Bármit tesz, nem sikeres eddig. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fülöp kormányzat megállítsa az öldökléseket. Köszönöm, Paska kolléga. Eddig a frakciók felszólalói, most a többi bejegyzett felszólaló következik, Kelly úrral az élén. Mindaz, ami már elhangzott, igaz. A Fülöp-szigeteki helyzet nem éppen kellemes, és nem ez az első alkalom, hogy beszélünk erről itt a parlamentben. Való igaz az, hogy 2001 és 2009 között 59 újságírót mészároltak le, ez teljesen elfogadhatatlan. Ezek között mondjuk csak 5 esetben került sor a tárgyalásra, elítélni pedig nem ítéltek el senkit, tehát egyértelmű, hogy az igazságszolgáltatás nem működik a Fülöp-szigeteken. Éppen ezért eléggé meglepő, hogy másfél évvel azután, hogy Aquino elnök hatalomra került, továbbra sem történik semmi. Úgyhogy most már Aquino elnöknek tényleg fel kellene lépnie, valami előrelépés történt az ő hatalomba lépése óta, de ez nem elég. Mindenképpen hatást kell gyakorolnunk, és nyomást kell gyakorolnunk Aquino elnökre, hogy vessen véget a korrupciónak, vessen véget a büntetlenségnek, és védje meg a tanukat és az áldozatokat. Köszönöm. Köszönöm, Kelly kolléga. Gieringer de Odenberg kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A Fülöp-szigeteki igazságszolgáltatás nem működik. Ez egyértelműen kiderült az ENSZ jelentéséből is, amely májusban látott napvilágot. Az erőszakos cselekmények azóta is megmaradtak, hogy Aquino elnök hatalomba lépett. A 2009. október-novemberi események nagyon ijesztőek voltak, ugyanis a helyi klán egyik képviselője milíciát szervezett az ellenzék egyik képviselőinek támogatói ellen. 57 embert mészároltak le, köztük külföldi újságírókat is. Ezek után elvileg elindult az igazságszolgáltatás, de késedelmesen, és ez nem is volt eléggé hatékony. A nyomozati rendszer egyáltalán nem átlátható, úgyhogy megkérdőjelezhető az is, hogy a rendőrség valóban semlegesen és független módon jár-e el. A bűnösöket nem büntetik meg, nagyon sok erőszakos eltűnés történik, úgyhogy szerintem a Fülöp-szigetek egyáltalán nem garantálja az igazságot. Köszönöm szépen, Paleckis kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A elmúlt időkben eh, rengeteg brutális, politikailag motivált gyilkosságra került sor minden tartományban, a Füldebb szigeteken A bűnözők különféle klánok képviselői, magánhadseregek tagjai, és eh, a területi hatóságoknál még eh, mindig fontos posztokkal rendelkeznek. Ezek az emberek kínozzák az áldozataikat, élve ellássák őket, levágják a végtagjaikat. Az ilyen tragédiák mindenképpen kinyomozandók. Nem lehet, hogy, az, hogy a demokrácia utolsó szikre is kihunjon a Fülöp-szigeteken. Ezeket a magánhadseregeket sürgősen le kell fegyverezni, és le kell tartóztatni azokat, akik részt vettek a gyilkosságokban. Nagyon fontos a tanúvédelem, hiszen az ő segítségükkel indulhat el sikeres nyomozás. Köszönöm szépen, Pareckic kolléga. Így a felszólalók listának a végén vagyunk. Most a spontán felszólalásokat Szilvesztis kolléga nyitja meg. Il massacro di Manguindanao si è A maguindanaoi mészárlás olyan 2009-es esemény, aminek azóta sem sikerült felgöngyölíteni a szálait. 57 embert mészároltak le, többek között az ellenzéki képviselő feleségét, gyermekét, több mint 30 újságírót és az igazságszolgáltatás azóta is elveszett a bürokráciában, vagy inkább a korrupcióban, és semmilyen előrelépés nem történik ennek a mészárlásnak a perében. Nagyon sok mindenkit ugyan bíróság elé állítottak, többek között Andal Ampatuant és a fiait is vádolták a mészárlás elkövetésével, de valódi perekre, illetve ítéletek megszületésére még mindig nem került sor. Mindazok, akik az Ampatuan család ellen tanúskodtak, azóta eltűntek, megkínzattak és megölettek. Köszönöm szépen, Szilvesztris kolléga, Réthoff kolléga egy percre. A büntetlenhetőség és a korrupció a Fülöp-szigeteken egyre növekvő probléma Fülöp-szigetekre már eh, régóta jellemző a korrupció, és eh, a korrupció miatt nem mennek a külföldi befektetők sem az országba. A 2009-es manginanai tömeggyilkosság a Fülöp-szigetek igazságszolgáltatásának a szégyene. Az erőszak mögött természetesen politikai célok vannak a Fülöp-szigeteknek ugyanúgy teljesíteni kell nemzetközi kötelességeit, mint az összes többi országnak. Ez vonatkozik az egyének és a családok védelmére. Én azt követelem, hogy az Európai Külügyi Szolgálat szoros figyelemmel kísérje a Fülöp-szigeteki eseményeket, főleg a vérontás körüli nyomozást. Köszönöm. Köszönöm szépen Repo kolléga, Taváres kolléga kapszót. Köszönöm szépen, Nem ez az első alkalom, hogy a Fülöp-szigetekről beszélünk, és a Magindanaoi mészárlásról beszélünk itt a parlamentben. 2010-ben is megvitattuk már ezt a kérdést. Ne felejtjük el, hogy több mint 50 embert mészároltak le, akkor, amikor az ellenzék egyik képviselőit próbálták támogatni a választások előtt több mint 30-an újságírók voltak. Tehát a mészárlás után, ugye 2010-ben beszéltünk már erről a kérdésről, beszéltünk arról, hogy mennyire kevés tanú jelentkezett, és hogy mennyire lassan folynak a perek. Már akkor is voltak kétségeink afelől, hogy egyáltalán egy normális tárgyalás elindulhat-e. Amikor Aquino elnök hatalomra került, akkor bíztunk abban, hogy lesz valami előrelépés, de aztán nem sok minden történt. A nemzetközi szervezetek képviselői, illetve emberi jogi képviselők ösztönözték Aquino elnököt, hogy indítsa el a megfelelő pereket, de ezek mégsem történtek meg. Több mint 60 magán kézben lévő milícia működik, hát így biztos, hogy nem lesz igazság a Fülöp-szigeteken. Köszönöm szépen, Taváres kolléga, Tenok kolléga. Mikrofon Be van kapcsolva? Én is aggódom a büntetlenség jelensége miatt, amely az elmúlt években jellemző volt a Fülöp-szigetekre. A 2009-es 57 ember meggyilkolását és újságírók meggyilkolását jelentő tömeggyilkosság talán a legtragikusabb esemény. Ez azt mutatja, hogy a manilai kormányzat egyre inkább egy bűnöző jellegű államigazgatást folytat, amelybe beletartozik a gyilkosság, az emberrablás, a kínzás és a korrupció. A Fülöp-szigeteken eh, szinte szomáliai állapotok uralkodnak. Benigno Aquino elnököt szólítjuk fel, hogy tartsa be a jogállamiság betelményeit, és nyomozza ki, hogy mi történt 2009-ben szólítsuk fel, hogy nyomozza ki az összes zaklatást, az ellenzék zaklatását, bántalmazását. Köszönöm szépen, Tenak kollega. Végül pedig Korola asszony kapja meg a spontán hozzászólások utolsó részét. Köszönöm. A büntetlenség virágzik a Fülöp-szigeteken, és a Fülöp-szigetek ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került, amikor megtaláltuk uh, Esmail Anong testét, akit megkínoztak és megcsonkítottak. Ő volt az egyik legfontosabb tanú, és a harmadik tanú, akit legyilkoltak, aki be tudott volna számolni arról, hogy mi történt a tömeggyilkosságban. Igazából csak öt esetben került perre sor, azonban senkit sem ítéltek el. A nemzetközi közösség nemrég még örült annak, hogy javult az emberi jogok helyzete a Fülöp-szigeteken. Azonban most a nemzetközi büntető bíróság dolga az, hogy figyelmeztesse a Fülöp-szigeteket, hogy nem tartja be kötelezettségét. Nagyon csalódottak vagyunk, hogy a politikai vezetés nem volt jelen, amikor a szíriai ügyről tárgyaltak a biztonsági tanácsban. Most Érthető, hogy a nemzetközi közösség nem tűrheti tovább a büntetlenhetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korhola asszony. Végezetül pedig a bizottság nevében Dali biztos kap Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! A büntetlenség kérdése a kényszerelhurcolások és jogellenes gyilkosságokat elkövetőkkel szemben súlyos kérdés. Ezt mindannyian elismerjük. Ez az oka annak, hogy az Európai Unió támogatja az igazságügyi ágazat reformját, és a jogellenes gyilkosságok, kínzások és kényszerelhurcolások elkövetői ellen a büntetlenség felszámolását. Néhány héttel ezelőtt az Európai Unió az ENSZ emberi jogi tanácsában a tagállamokon keresztül aktívan részt vett a Fülöp-szigeteki helyzet áttekintésében. A jól működő tanúvédelmi program és a kínzások megszüntetésére irányuló lépések a folyamat alapvető elemei. Üdvözlöm azt, hogy ez alkalommal a Fülöp-szigeti kormány emberi jogi programját bemutatta, és az elmúlt áttekintés 2008-as időszaki áttekintés óta eh, észrevehető fejlődés tapasztalható. Fel kell gyors, az elnököt felszólítottuk arra, hogy a törvényellenes gyilkosságok elkövetői ellen az eljárásokat gyorsított tempóban indítsák el, és a magvidanói gyilkosság, tömeggyilkosság elkövetői ellen ugyanilyen formában. További hasonló eseteket pedig meg kell akadályozni. Nagyon sok próbálkozás volt már, hogy kezeljük e kérdést. A kínó elnök pedig a, munká, a kormányával jó irányban halad. Az a közigazgatási szervekben foglalkoznak a Fülöp-szigeteki jogállamiság, a, az emberi jogok helyzetével. A kínzás és egyéb embert megalázó vagy vele szemben kegyetlen eljárásokra vonatkozó egyezményt is aláírták, de ennél többre van szükség a közhivatalokban nem bíznak az emberek. Ennek persze történelmi és strukturális okai is vannak. Éppen ezért Akino elnököt arra ösztönözzük, hogy nem csak a korábbi eh, kormányzati eh, ciklusban való eh, korrupciót és bűncselekményeket derítse fel és büntesse, hanem a büntetlenséget is szüntesse meg a 2009-11-es igazságügyi programban technikai segítséget nyújtottunk a nyomozói és bírói területeken. Az EP Just program keretében pedig sikerült csökkenteni a törvényellenes gyilkosságok és kényszerelhurcolások számát 2009 és 2011 között a gyilkosságok és erőszakos esetek kivizsgálását javítani, és erősíteni a bírák és ügyészek védelmét. Az emberi jogi kérdések a Fülöp-szigeteken és különösen az igazságügyi ágazaton belül nagyon fontos, hogy további programokkal segítsék a büntetlenség megszüntetését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. A vita végén hét módosító indítványt nyújtottak be. A szavazás a következő vitát követően kerül meg rendezésre. A következő